Kollégák, folytatjuk akkor, tehát először szavazni fogunk, ahogy azt már jó előre bejelentettem. Kérem mindenki foglaljon helyet, próbálja meg megtalálni a számára kijelölt helyet, és akkor lássuk, hogy ki van itt és ki nincs, hogy tényleg az azok szavaznak, akiknek szavazati joguk van. Először is hadd mondjam el, hogy Thomas Hendeltől üzenetet kaptunk, és szeretnek köszönetet mondani a támogatásért, hogy maradhat elnöke a bizottságnak, bár még ugye nem tud részt venni az üléseken. Én egy phase uh, when he gets uh, chemotherapy. Kemoterápia miatt, uh, kemoterápiás kezelés miatt nem tudja itt lenni, de hát minden reményünk megvan arra, hogy pár hónap múlva újra itt láthatjuk a parlamenti pacsorokban. Ez tehát az ő reakciója arra, hogy újra választották. Mindenkinek megvan remélem a szavazó listája, akkor eh, mindenki dugja be a szavazókártyáját, ahogy ezt megszoktuk. And then we start the, eh, the voting. Kezdjük el akkor a szavazást. Vélemény tervezet a 2015 2025-ös költségvetés mentesítése, az Európai Unió általános költségvetése, Európai Bizottság, egyes kompromisszummal kezdjük, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Meglepő módon a kettes kompromisszummal folytatjuk mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes módosító következik mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as módosító, 5-ös kompromisszumot elnőzzük elektronikus. Uh, and the vote is... Szavazás megnyitom. And the vote is now closed. And it's carried by... 43 hét arányban elfogadtuk, azt hiszem elég meggyőző többséggel. We want it in written. <laughs> Great. Amendment 18. 18-as módosítónál tartottunk, akkor ezzel folytatjuk mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Jó, hát ha kívánják, akkor ellenőrizzük elektronikusan a szavazást. Megnyitom. Hát ez villámgyors volt, nem fogadtuk el. No? Can we get the result once again? Miért az eredményt? Okay, we have to repeat it. Sajnálom, meg kell ismételnünk. Tehát a 18-asról szavazunk elektronikusan, a szavazást ismételten megnyitom, és már megint lezárom. 18-as, hát mit nem értenek? mint mondtam, 21-26 arányban két eh, tartózkodás mellett eh, elvetettük. 19-essel folytatjuk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 20-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 21-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, a véleménytervezet, így módosított véleménytervezet egészéről szavazunk elektronikusan, ahogy azt megszoktuk. And there are two, one vote still missing, but okay, then. Na még valaki? A szavazást lezárom. 46-4 arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk. Harkin asszony véleménytervezetével folytatjuk. A SZEDEFOP mentesítése van napirenden, egyes módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Egyes. Uh, the vote is... Az egyes módosítóról akkor rögtön elektronikusan szavazunk, szavazást megnyitom. The vote is closed. And it is rejected by... Nem fogadtuk el, 19-27 arányban négy tartózkodásokat elvetettük, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 11-es módosító, szóbeli módosító, Basír úr nyújtotta be, illetve az előadó, tehát ketten, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 12-es módosító, részenkénti szavazás, két részben első rész knows that there was a downward salary adjustment, és így tovább az attractive szóval bezárólag, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 12-es módosító második felét ellenőrizzük elektronikusan. The vote is open, now it's closed. Um, Lezárom, 19-24 arányban elvetettük hármas kompromisszum. Bocsánat, ugye az elnök 13-as Harkin asszony módosítóját elfelejtette mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most jön a hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. És ennyi, hát az így módosított véleménytervezet egészéről is szavazzunk. A szavazást megnyitom, majd villám gyorsan le is zárom. 45 3 arányban két tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálunk Harkin asszonynak, akinek a harmadik véleménytervezetével folytatjuk. Most a And, uh, a Eurofound mentesítés egyes módosító mellett ellen tartózkodik. Nem fogadtuk el kettes módosító mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Aztán ez értelmét veszti. A 9-esre ugrunk, 9-es módosítóra, amelyről a 14-esre együtt szavazunk, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 18-as módosító a vele megegyező 19-essel szavazunk róla, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 20-as és a 21-esről szavazunk, ezek is megegyeznek mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, és most záró szavazás elektronikusan. Amended, and the vote is open, and the vote is now closed Szavazás lezárom 48-3 arányban megszavaztuk, gratulálunk Harkin asszonynak ismét. Következő véleménytervezet, ezt szintén Harkin asszony tollából olvashatjuk, az EU-OSHA, OSHA, mentesítése 2015-ös évre vonatkozóan 1-es, 2-es, 3-as, 1-es, 2-es módosító mellett ellene tartózkodik -e? nem fogadtuk el. A két megegyező 1-es, 2-es módosítót 3-as módosító mellette egy szóbeli módosító ez, Tomcs asszonytól és az előadótól származik mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk hetes módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtok. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. És van még nem. A zárószavazás következik elektronikusan and not to put on the vote. The vote is open. And the vote is now closed. And 48-3 arányban elfogadtuk. Ismét gratulálunk Hárkin asszonynak akinek a következő tervezetéről szavazunk, ez az Európai Képzési Alapítvány ETF mentesítése 2015-es évre vonatkozóan. Egyes módosítóval kezdünk mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük az egyes módosítót elektronikusan. Vote is open. And the vote is closed. Lezárom a szavazást nem fogadtuk el. Nem, szavazzunk el a kettes módosítóról is tévedtem, mondja az elnök mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Most jön az egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Hatos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Hetes és 8-as módosítóról együtt szavazunk, mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 9-esről és nem, 9-esről szavazunk külön mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 10-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Tizenkettes módosító mellette ellene tartózkodik, elvetettük. 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A vélemény tervezet egészéről szavazunk elektronikusan, a záró szavazást megnyitom. And it's now closed. És villám gyorsan le is zárom, csak hogy megállapítsam, hogy 46-3 arányban két tartózkodás mellett elfogadható. Gratulálunk Harkin asszonynak ismételten. És óriási meglepetésre megint Harkin asszony jelentésével folytatjuk. 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó mentesítés az ügynökségek Európai Unió ügynökségére vonatkozóan egyes kompromisszumról szavazunk, mellette ellene tartózkodik elfogadó, kettes kompromisszum, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a biztonság kedvéért. Elektronikusan megnyitom a szavazást a hármas kompromisszumról. Lezárom. A szavazást 34-11 arányban elfogadtuk. 9-es és 10-es módosítóról együtt szavazunk, mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Elektronikusan zárószavazzunk a véleménytervezet egészéről. Now open and the vote is now closed. 43 8 arányban tartózkodás nélkül megszavaztuk, gratulálunk Hárkin asszonynak. Következik, mi következik? Véleménytervezet az Európai Stratégiai Befektetési Alap végrehajtásáról. A vélemény készítője Romana Tomcs kollégina. Tehát f ről szavazunk. Az egyes kompromisszummal kezdjük mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 12-es módosítót. The vote is open and the vote is now. Szavazást megnyitom, lezárom, és megállapítom. And it's carried by two votes. Két szavazattal kül, kettős különbséget elfogadtuk. 13-as módosító mellette ellene tartózkodik. Ezt is ellenőriznünk kell. 13 as elektronikusan szavazunk. Open on 13 and uh, The vote is now closed. Még jó, hogy ellenőriztük, úgy tűnik, hogy nagyon szoros eredmény született. 20 probléma van? Várjunk. Difference. Oh. Akkor újra kell kezdenünk. We start again with the voting on amendment 13. 13-as módosítóról akkor újra szavazunk. Post. Uh, and it's, uh, yes, it's rejected Nem fogadtuk el, szavazat egyenlőség esetén nem fogadtuk el. 14-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös értelmét veszti, nem veszti, mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 17-es módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 29-es módosítóra ugrunk mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, majd 30-assal folytatjuk mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31-es módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 33-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk. 30 8-as módosító mellette ellene tartózkodik. E, e, fogadtuk el, 39-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 40-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 50-es módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 60-as hm, 61-es kompromisszummal folytatjuk mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 62-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 63-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, attól tartok. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 71-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 73-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 74-es, nem bocsánat, erre nem kell szavazni. 11-es kompromisszumról szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es kompromisszumra ugrunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 89-es módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 90-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 91-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 100-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 101-es módosító mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 102-es részenként szavazunk két részben, első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 103-as módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, és zárószavazás elektronikusan befejezem. A véleménytervezet egészéről szavazunk, elektronikus zárószavazás. And the vote is now closed. Szavazást lezárom, és megállapítom, hogy 41-10 arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak, Toncs asszonynak. We have the Jön a következő szakasz. Véleménytervezet. Határon átnyúló adatjára EU és harmadik ország között. Helga Stevens jelentése. A kettes módosítóról szavazzunk. 21-22-es. Nem. Nem. 2-20-21-es számúak. Mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 22 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. A kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 4 és 26 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 27 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 28 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 5-ös és 29, 30 és 31. Csak ez? Okay. We vote on amendment 30. A 30-asról szavazunk. Mellette? Ellene? Tartózkodó. Elvedettük. És akkor most 31 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Béla kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 35 mm, nem. Egyből 36 jön. Mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük. Hetes mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 8 mellette. Ellene tartózkodók. ez géppel nézzük meg, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. The vote is uh, now open and it is now... Lezárom. Elvetettük. 9-es mellette, ellene, tartózkodók. Ezt is meg kell nézzük géppel, bocsánat. Megnyitom. And the vote is now... Most meg lezárom. Elfogadtuk. 27. Igennel. Preambulum pontok. Tízes módosító mellette, ellene tartózkodok. elfogadtuk. 11 mellette, ellene tartózkodok. elfogadtuk. 12 mellette, ellene tartózkodok. elfogadtuk. 30 mellette, ellene tartózkodó. elvetettük. 40 mellette, ellene tartózkodok. elfogadtuk, 50 mellette ellene tartózkodok. elvetve, 60 mellette ellene tartózkodok. elfogadtuk, C kompromisszum mellette ellene tartózkodok. elfogadtuk, végül az egész villemény módosított formáról szavazunk. népszerinti szerinti szavazással megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 49 en mellette voksoltak. Senki sem elszólott ellene. Megyünk tovább. Helga Stevens jelentés, véleménytervezet, bizonyos engedélyezett használatok a szerzőjog és egyéb témákban. Kezdjük a szavazást. Aladár kompromisszummal mellette ellene tartózkodó elfogadtuk. Béla kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 34 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 35 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 36 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 37 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, mellette, 37 mellett ellene tartózkodók elvetettük, Cecil kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodók. Én azt mondom, ezt géppel nézzük meg a tízest. Megnyitom a rá. Lezárom elfogadtuk, 28 a mellette szavaztak. 11 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, dénes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 2, 16, 17, 1 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 15 mellette ellene tartózkodók elvetettük, elemér kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 22 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 23 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, F mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 5-ös 26-27 egyben mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Utolsó módosító 28-as mellette ellene tartózkodók elvetettük. Most az egész véleménytervezet módosított formában a szavazás tárgya megnyitom. Lezárom. 49 plusz feladattal elfogadtuk. Ennyi volna az egész. Ezzel zárjuk a szavazást.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 rákkeltő anyagok és mutagén anyagok a munkahelyen. And, um, uh, it's an amendment to... Ez a 2004-es irányelv módosítása, ennek 37-es sorszámú irányelv módosítása. Bevezető ugyanán néhány szót mondok, lévén én vagyok a jelentéstevője a témának. Először szeretném megköszönni az összes árnyék előadónak a kemény munkát, melyet kifejtettek, és egészében a konstruktív módosítókat. Jól tudom, hogy nem könnyű ez a munka, mert hogy erősen szakmai jellegű, és nagyon sok erős hang széttart irányban húz. Nem könnyű tehát egyensúlyt találni. Köszönöm a módosítalmat támogató képviselők munkáját, meg az újra beteresztett módosítók, és különösen köszönöm azt, hogy a hatály bővítését támogatják. Tudom, hogy erős a ellenhangok sora. Tény, hogy a munkavállalók lényegileg nincs, nincs, nincs, nem kapnak elégséges védelmet ezen anyagokkal szemben, és a vegyi anyagokra az irányelv nem kötelező, valamint a várandós anyák tekintetében nem kapnak elég védelmet feltétlenül a munkadóiktól. És nem csak a nők, hanem a férfiak egészségére is figyelemmel kell lennünk. Három millió munkavállalót fenyegetnek ezek a típusú veszélyek munkahelyeiken. A reproduktív egészségüket fenyegeti veszély, és ugye szükség, némi javulás adódott ugyan például Franciaországban és Németországban, ahol kötelező szinteket határoztak meg a toxikus anyagok tekintetében. Köszönöm a módosítókat. Ha tudunk megállapodást találni ebben a témában, és akkor jelentősen lehet javítani a szövegen. És ez persze szakmai kiigazításoknak szükséges. Itt van egy cikk előttem, egy újságcikk, a hollandiai Likra gyár üzem esetéről szól, ahol elkötelezett mozgalom indult a Dupont vegyi nagyvállalat ellen. súlyos fogyatékkal született csecsemők ügyében léptek fel a kezdeményezésben, és a vegyiparhoz fordultak ebben az ügyben, illetve azt vádolják. Azok, akik módosítókat terjesztettek be, nekik mondom, hogy igyekszünk a lehető legtöbb módosítót fenntartani. Vannak olyan kiegyensúlyozott módosítók, amelyek az egyes érdekelt felek, stakeholderek nézeteit igyekeznek egyensúlyba hozni. A szakbizottságunk a tudományos alapú és bizonyíték alapú szakpolitika elkötelezett híve, ám ezek a küszöbb szintek nem csak az egyes anyagok tudományosan bizonyítható biztonságos szintjét kell, hogy figyelembe vegyék, ahogy elmondtuk a legutóbbi ülésünkön ebben a témában, hanem azon tovább is. Teljes védettséget kellene biztosítani, és minden önüzemet bezáratni, de amely ilyen anyagokkal dolgozik, de hát ez nem tekinthető realista célkitűzésnek, mi pedig reális alapokon működő bizottság vagyunk, de ugyanakkor elkötelezett is a küszöb értékek persze költségeket, vezetési költségeket ró a vállalatokra és a társadalomra, és persze politikai döntés fényében kell ezeket a tényezőket mérlegelnünk. Fontos, hogy bevonjuk a stakeholdereket, az érdeket feleket, de az is fontos, hogy emlékezzünk arra, hogy azok a személyek, akik hatással voltak a munkahelyi rákeltő anyagok és családjuk nem tudnak mindig, nem tudják finanszírozni azt, hogy hozzánk eljussanak ez a hírek. Még a másik oldalnak sokszor nagyon nagy pénze van. Tehát ezért kell, hogy úgymond a kis embereket segítsük, azokat, akik megbetegedtek, vagy akiket a kockázat fenyeget, a megbetegedés kockázata ezeken a munkahelyeken, velük szemben még nagyobb a felelősségünk, mint általában, és az, hogy meghallgattunk minden stakeholder, nem jelenti az, hogy mindegyikkel egyet is értünk. Végül tehát olyan döntést kell hozni, amely valamelyik irányban eldönti a dolgot. Miatt megadom a szót az árnyékeladóknak, szeretném megemlíteni, hogy a bíróság egy új anyaglistát készített. Örülök annak, hogy ez a munka halad a bizottság részéről, ez jó. Ugyanakkor azt is meg kell mondjam, Úgyhogy engem mindig meglep az, meglep, hogy bár receptusban megvitattuk már ezt, a, az új lista kevésbé nagyra törő és ambiciózus, mint a korábbi, holott ellenkező előjelű ígéretet kaptunk. A bizottság tudnék azt azt jelezte, hogy ez az új becslista majdnem kétszer annyi anyagot tartalmaz, mint a korábbi. Például, hogy ez dízel motor kibocsátások és ide kerülnek kerülnek majd. Nem tudom, hogy halad ez a munka, de igazán szeretném arra sarkalni a bizottságot, hogy a nagyra törő tervezetét kövesse, és tegyen föl bátran különféle anyagokat erre a listára, amelyeket rákeltőnek vagy mutagérnek ítélnek. Ezzel a bevezetővel most megadom a szót az árnyék előadóknak először. Talán Rulán úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Valóban nehéz ügy ez, ugyanakkor mégis nagyon fontos, hogy ma beszéljünk erről. Olyan téma ez, amely fontos a munkavállalók bérből fizetésből érők számára, ugyanúgy a cégek, munkáltatók számára is. Ezért fontos, hogy a szociális partnerek szintjén az érintettek között keresünk megállapodást ebben a témában. Azt hiszem, hogy a munkavállalók védelme a lehetőleg ambiciózusabb kell, hogy legyen. Ugyanakkor fontos, hogy ez alkalmazható legyen a gyakorlatban is, különben fabatkát sem ér az egész, meg kell tehát valahogy találni ezt a nehéz és törékeny egyensúlyt. A benyújtott módosítóim pontosan ezt a célt szolgálják, a Tudományos Bizottság munkájára, illetve az egészségügyi, most munkahelyi egészségügyi és biztonsági tanácsadó és tudományos bizottságok munkáját valóban a tagállamokban a szociális partnerek segítsék és figyelme vegyék. A szociális partnerek, a tudományos szereplők között jó, hogyha egyhangú véleményen vannak, ugyanakkor vannak véleménykülönbségek, a szakértők között is, illetve a szociális partnerek között is. Ez emiatt van szükség egyeztetésre. A különböző módosító indítványokon nem megyek egyesével végig, ez túlságosan sokáig tartana. Egy Bonyolult kérdéskör még ezen belül a fűrész por kérdése is. A száraz és a nedves fűrész por között mindenképpen különbséget kell tenni, illetve azt hiszem, hogy erre vonatkozóan is 3 mg per köbméter javasolunk a szociális partnereknek, mint megállapodási alap. A tudós szakértők által javasolt határértékhez persze próbálunk közelíteni a dolgok ugyanakkor folyamatosan alakulnak, új molekulák, új termékek, szinte minden héten, hónapban érkeznek ezért, ezt figyelemmel kell követnünk, ehhez alkalmazkodnunk, alka, hozzá kell igazítanunk a szabályokat is. A tanács hoz fordulunk több tucat anyagügyében is. A Chrome 6 ügyében is alapvetően akkor, amikor megállapodnak maguk az érintett szereplők, akkor nekünk ebben nem szabad és nem kell bele nyúlnunk, hogy most hány milligram per köbméter, akkor, hogyha akkor megállapodás van között. Nyilván a prevenció itt is a legfontosabb, e tekintetben pedig már van bevált gyakorlat, hogy hogyan lehet azt elkerülni, hogy a munkavállalókra egészséghez káros hatása legyen. Az európai bizottság a kitettségi szintek tekintetében delegált aktusokon keresztül hozhat döntéseket. Ezt javasolják. Én ezt nem tudom elfogadni. A delegált aktusok nem alapvető fontosságú témában alkalmazhatóak, miközben úgy érzem, hogy az, hogy ezek a határértékek pedig igenis a lényegi kérdései az egésznek, úgyhogy én azt nem tudom elfogadni, hogy a bizottság ezt teljesen egyedül döntse el. Nagyon csalódott voltam az Európai Bizottságtól, több és ambiciózusabb javaslatot vártunk. Persze a dolgok mind-mind összefüggnek, az ambíció szintje az, ami csalódást okozott nekünk ebben az esetben, aztán majd meglátjuk, hogy ezt mi követi még. Minden esetre a szándékom az, hogy a szakértőimmel együtt rendelkezésre álljunk mindenkinek. Egy roppant bonyolult témáról van szó, nem lehet túl egyszerűsíteni magát a vitát sem, ezért az elnökségnek is mondom, hogy az árnyék előadókkal remélem, hogy jó és hatékony lesz az együttműködés hiszen végre valahára egy roppant konkrét dologgal van dolgunk, amely az emberek aggodalmait, a munkavállalók egészségét és munkahelyi biztonságát szolgálhatja gyakorlatban is. Ez a célunk. Aztán majd meglátjuk, hogy pontosan hogyan tudunk egy ilyen ambiciózus eh, témában egy ambiciózus megállapodást eh, kötni. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, McIntyre asszony az ECR árnyak előadója, de nincs itt. Akkor képviseli őt? Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. McIntyre eh, képviselőnő elnézést kér, amiatt, hogy nem tud jelen lenni. Arra kért engem, hogy vázoljam véleményét. Különböző határértékeket javasoltak. A bizottság ellenőrizte a határértékeket, ez évekbe telhet. Ezek a határértékek azonban arányosak kell, hogy legyenek, és tudományos kutatás eredményére kell, hogy alapozzanak. McIntyre asszony, és én is úgy gondolom, hogy el kell kerülnünk azt, hogy olyan határértékeket javasoljanak, melyek megvalósíthatatlanok. Például a 22-es, a kristályos szilíciumdioxid kérdése, ezzel kapcsolatban 0,05-öt javasoltak. Ez egy olyan szám, amelyet nem lehet megvalósítani nincs is mérési technika, melyel egy ilyen alacsony mértéket ki lehetne mutatni. Ez nem realista. A másik kérdés az olyan vegyi anyagok kérdése, melyek a reprodukciós készségre, képességre vannak káros hatással. Az ilyesfajta kitettséget, expozíciót csökkenteni kell. Azáltal lehet ezt csökkenteni, hogy minimalizáljuk a kitettség idejét. A lényeg az, hogy nagyon alacsony legyen a kitettség. Természetesen a vállalatokat bátorítani kell arra, hogy valósítsák meg érjék el ezeket az alacsony expozíciós szinteket, de nem tudunk itt most olyan értékeket javasolni, amelyek aztán nem realisták. Ilyeneket nem javasolhatunk. Vannak szabályaink, és ezek a szabályok a munkavállalók védelmét szolgálják. A lényeg az, hogy minimalizáljuk az expozíció időtartamát. Ha ilyesfajta korlátozást vezetünk be minden munkavállalóra, akkor az első lépés az, hogy megelőző orvosi vizsgálatoknak vessük alá a munkavállalókat, de ez nem arányos, ez nagyon megterhelné az egészségügyi rendszereinket. Az irányelv a megelőzésre összpontosít, A preambulum bekezdésekben jelenik meg ez így. De nem tudom, hogy ezt realistán hogyan lehetne megvalósítani. A mérések amelyek az ilyen alacsony szintet mérnék, nem megvalósíthatóak, és ezért érzem úgy, hogy ezt így nem lehet végrehajtani. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Köszönöm szépen. Renáti Weber, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk azzal, hogy a téma rendkívül fontosságú, hiszen a lényeg az, hogy megelőzzük azt, hogy az emberek megbetegedjenek. Jobb a megelőzés, mint a specializált kezelés. Én azonban ezt a témát a jobb szabályozás szemszögéből is nézem. Tíz év. Ez hosszú idő. Hosszú idő ahhoz, hogy felülvizsgáljunk egy ilyen fontos területet akkor olyan időkben, amikor annyira előreléptünk tudományos téren. Azonban azt is látunk el, hogy a bizottság három csomaggal állt elő. Értjük azt, hogy szükség van a tudományos hatásvizsgálatokra. Ugyanakkor azonban a valóságot sem szabad elfelejteni. Sok más tanulmányt is készítettek az ügyben, és ezeket a bizottság finanszírozta. Lehet, hogy a jobb szabályozás azt jelenti, hogy ne pazaroljuk a pénzt, és ne adjunk ki kétszer-háromszor pénzt ugyanolyan értékelésekre, ugyanarra az értékelésre. Ezt előre bocsátván meg kell jegyeznem, hogy a parlamentben úgy tűnik, hogy széles körben támogatják azt, hogy bővítsük ki a felülvizsgálat hatáját. Igaz az, hogy a módosító indítványokat vizsgálva azt látjuk, hogy sokuk konkrét országok konkrét helyzetére figyel oda, néhány országban szigorúbb követelmények vannak, magasabb sztenderdek, máshol nem a tárgyalások során ezt is figyelembe véve kell megegyeznünk. Számomra úgy tűnik, hogy legalábbis mostanáig elég sokan támogatták azt, hogy a reprotoxinokat is vegyük be az irányelvbe. ha tudományos bizonyítékokról beszélünk, akkor meg kell néznünk azt is, hogy az olyan reprotoxinok, amelyek rákkeltőek, azok már szerepelnek a rákeltő anyagok alatt, fogalma alatt, mindazonáltal. Minden, ami a munkavállaló értekeit szolgálhatja, az benne kell, hogy legyen az anyagban. Gondolom az irányelv kapcsán nagyon fontos még az egész a, a standardek végrehajtása. A követelményeknek nem csak papíron kell szerepelniük. Képesnek kell lennünk az egészet a gyakorlatban is végrehajtani. Ilyen tekintetben valószínűleg a tárgyalások során meg kell beszélnünk a módosításokat. Van valami, amit nem azt mondom, hogy eh, van valami, ami nem győzött meg, de van valami, ami nem tudom, hogy hogyan következik majd be. Ez a munkavállaló egészségének eh, folyamatos eh, megfigyelése, még azután is, hogy a munkavállaló már nem dolgozik az adott vállalatnál, Hogyan fogjuk megvizsgálni azt, hogy a volt munkavállaló egészségügyi állapota milyen? Mennyire realista, realista az, hogy a vállalatok ilyesfajta megfigyeléseket végezzenek a munkavállalókon? Mennyire számít normálisnak az, hogy ez a közegészségügy része legyen? Az állam fogja a mechanizmusokat biztosítani, hogy a volt munkavállalók egészségét utólag is ellenőrizni lehessen. Amikor a módosítókat fogjuk megbeszélni, kitérek ezekre a részletekre, megpróbálok kompromisszumos megoldásokkal is előállni, azért, mert szeretném tudni, hogy hogyan fogom majd elmagyarázni a saját frakciómnak is azt, hogy hogyan kellene támogatnunk ezeket a pontokat, amelyek még nem világosak a számomra. De mindenképpen előre kell lépnünk az irányelv kapcsán. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Patrick lejárik a GUE részéről, de ő nincs itt. Van itt valaki, aki képviseli őt? No, uh, then we go to... Nem, akkor Karima Delli a zöldek részéről. Itt van? nincs itt. Ágia is, of course, here. The floor is yours. Laura Ágia itt van. Igen, tessék. Presidente, non è, non è stato facile poter eh, lavorare in maniera... Uh, Igen, köszönöm. Nem volt könnyű. Nem volt könnyű dolgunk eh, világos, mm, világosan eljárni az anyaggal kapcsolatban. Három célunk volt. Az egyik az volt, hogy a kristályos szilícium-dioxid esetében megnézzük a határértékeket, és hogy emellett meghatározzunk bizonyos értékeket a hármas számú mellékletben. Sajnos azonban nagy nehézségek merültek fel ezzel kap, erre vonatkozóan. Az világos, hogy nem, ez nem fenntartható. Megpróbálom elmagyarázni. Vannak olyan vállalatok, melyek a kerámiákkal dolgoznak, és a az eljárás során az olyan anyagok, amelyek tartalmaznak kristályos szilícium-dioxidot, azok nyersanyagok, és messzi, messziről szállítják, szállítják és hossz, a munkavállalók hosszú ideig ki vannak téve az ilyen anyagoknak. Ha arra kötelezzük a munkadókat, hogy korlátozzák a kitettséget, az nagyon nagy költségeket jelent majd. Vannak szabályok a munkahelyi egészség megőrzésére, de a fenntartható beruházásokra is oda kell figyelni. Az ösztönzők tekintetében én nem látok semmit. Én a fenntarthatóságra összpontosítanék, legyen kötelezettség az egyéni védelmi mechanizmusra. Ha kollektív megelőző intézkedéseink vannak, azok sokszor nem fenntarthatóak hosszú távon a vállalatok számára. Nincsenek ösztönzök erre ha az ilyen rákeltő anyagokat fel, kiköszöböljük, ami végül is a végső cél, az egy olyan szempont, ami mellett mindenképpen figyelembe kell venni a munkavállalók egészségét, de itt semmi sem tér ki az egyéni védelemre, egyetlen egy pont sem tér ki az egyéni védelemre. Ne feledjük, hogy az azbesztel kapcsolatos ügyekben sokszor a munkavállalók házastársai, feleségei haltak ebbe bele, a, ők voltak azok, akik a férjük ruháját, munkaruháját mosták, és ők voltak jobban kitéve ennek a pornak. Az átmeneti időt kell tehát figyelembe venni, ezzel is életet menthetnénk. A másik cél az, hogy a FAPOR esetében is korlátozzuk, csökkentsük a határértékeket a bizonyítékok, a rendelkezés álló bizonyítékok alapján. A hármas mellékletben próbáltuk ezt figyelembe venni. Volt egy 2013-14-es ajánlás, amely azt mondta, hogy mindenképpen szükség van egy felülvizsgálatra az értékek esetében. A hármas mellékletnél tíz további rákkeltő anyag határértéke szerepel. Úgy tűnik, hogy valahol félúton az ambícióból engedtünk. Korábban tíznél több anyag szerepelt a mellékletben. A bizottság további felülvizsgálatot javasol, azt mondja, hogy ezzel több anyagot kíván lefedni. a munkavállalók továbbra is dolgozni fognak, és ha a munkavállalók egészségéről van szó, akkor fenntartható világos, fenntartható javaslatokat kell erre vonatkozóan megfogalmazni gyakran. Nem veszik figyelembe egyébként a vállalatok érdekeit sem, nekik nehéz piaci körülmények között kell megállniuk a helyüket, sokszor költségük, költséget kell csökkenteniük, és van még valami, amit nem veszünk figyelembe, az, hogy hogyan gondoskodhatunk a munkavállalók munkahelyi egészségéről. Sokszor elegendő a tájékoztató, hiányoznak az epidemiológiai tanulmányok is. Ezek alapján világosan lehetne látni, hogy mi zajlik a különböző közösségekben. Ha az azbesztnek az azbesztnek való kitettséget nézzük, akkor most már világosan elmondhatjuk azt, hogy tudjuk, hogy mi történt az elmúlt években nem volt kutatás azaz azbest esetében, nem végeztek kutatásokat, csak azokat a betegségeket, azokat a haláleseteket vizsgálták, amelyek közvetlenül emiatt voltak, de más anyagok esetében nem voltak ilyen vizsgálatok, új tanulmányok, új forgatókönyveket vázolhatnak, és láthatjuk, hogy ha ki vagyunk téve például a kristályos szilícium-dioxidnak, akkor nem csak egy feltételt kell vizsgálni, hanem többet, és ez majd a meg... ehhez szükség van a megelőzése valamint a kutatásra is. Az átmetet kell biztosítanunk, jobban fenntarthatóbb módon kell eljárnunk a jogszabályok tekintetében. Egy sokkal teljesebb javaslatot vártam volna a bizottságtól, nem egy ilyen fokozatos megközelítést, hiszen az emberek egészsége esetén nem járhatunk el fokozatosan a rákeltő anyagoknál. Rövid vagy hosszú távon a kitettséggel kapcsol, kitettséghez kapcsolódó betegségek bukannak fel. Teljes mértékben be fogjuk tiltani ezeket az anyagokat, de ez hosszú táv. Időközben is tennünk kell valamit. És amellett, hogy különböző anyagokat betiltunk, lesznek majd más anyagok, amelyeket pótanyagokként használni fogunk. Köszönöm, Ellen asszony. Köszönöm, elnök asszony. Ahogy haladunk ezzel a dossziéval, egyre inkább úgy látszik nekem, hogy vannak olyan pontok, melyeket kicsit világosabbá kéne tenni, pontosítani kell. Itt is, meg az eredeti célja, hogy a munkának az volt, hogy olyan intézkedések szülessenek, amelyek javítják a helyzetet. Halott itt egy itt egy prioritás lista alapján kéne haladnunk. Az első prioritás az kell legyen, hogy leváltsuk azokat az anyagokat, melyeknek karcinogén hatása van. Ha nem lehet kiváltani ezeket az anyagokat, akkor a második lépés az lehetne, hogy a, a munkavállalókat jobban védjük, és harmadik dolog lehet, hogy csökkenteni a kitettség idejét, harmadsorban pedig a dózisokat, amelyeknek ki vannak téve az emberek. sok esetben még kis kitettség, vagy kis dózis is karcinogén hatású lehet. Egyre több anyag kerül föl erre a listára, kerül ki róla, hogy rákkeltő lehet. Egyre több betegség, többszörös rákbetegség alakul ki. Aztán a, a frakciónk nem, tehát alapvetően támogatja ezeket a célokat, hiszen a karcinogén meghatározás és, és helyén való, ám a probléma abban áll, hogy nem feltétlenül ugyanolyan kitettségidejök és dózisok érvényesülnek az egyes molekulák vagy anyagok tekintetében ugyanolyan hatással. Tehát egy nagyon-nagyon összetett szakmai kérdése van szóval nem feltétlenül vagyunk mindannyian szakértői a kérdésnek, ezért kell körültekintően foglalkozni a témával. Sokszor nem teljesen emészhető az információ, nem átlátható. A további kiegészítés amelyet szívesen adtunk volna, hogy egy elővizetgyilkossági elvet érvényesítünk. Tehát a, a jelentés által javasolt lista anyagai tekintetében 6-7 ilyen elemet javasoltunk, ezek közül három már karcinogénként elismert, egyes tagállamokban elismert anyagot jelentene, és ezek a jövőbeli jelentésekben is szerepelni fognak minden bizonyal talán a hatályt ezekre az anyagokra ki kellett volna terjeszteni legalábbis. Aztán ami a küszöbértékeket illeti, különösen a, a mérési értékeket, ezek nem ugyanazok minden országban. És küszöbértékek nagyon alacsonyak, ezzel legyünk körültekintőek. Ezért gondoljuk azt, hogy az irányelv felül vizsgálata ennyire fontos. Rengeteg munkahelyről van itt szó, hogyha Or, Union européenne, qui eux sont dans le marché. Nem lehet a A kereskedő, az Európai Unióval kereskedő országoknak sem igazából érdeke az, hogy ezeket a fa típusokat összekeverjük, gondolok itt például Kínára. Tehát európai munkahelyeket veszíthetünk azért, mert eh, előkezelt eh, fával kellene versenyre kerülnünk, orvosilag elfogadhatatlan körülmények között előkezelt fával kellene valahogy felvennünk a versenyt a piaci szereplők. Természetesen együttműködünk önökkel, és remélem, hogy ez a munka gyümölcsöző lesz. fundamentál. az alapvető fontossága ennek mégiscsak megkerülhetetlen. Igen, meglepő számomra, hogy így apróztuk e, fel ezt a kérdést. Egy kis jelentés a másik után, apró kis változások egyik a másik után. Talán lett volna értelme annak, hogy várunk még hat hónapot, és egyszerre kezeljük az összes kérdést. Szerintünk a második e, tervezete ennek a jelentésnek egész egyszerűen nem volt megfelelő minőségű, de remélem a jövőben majd együtt tudunk működni ez ügyben. Köszönöm, Bach úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném én is azok közé feliratni magamat, akik a bizottság nyilatkozatáról kapcsolatban úgy nyilatkoznak, hogy nem tudjuk ezek, ezt igazán értékelni. Nagyon sok kérdést vet fel, nem tudjuk mi és mikor jön még, nem látható át a folyamat. Nekem egy kicsit hiányzik tehát a, a koherencia ebben a dossziéban nem eléggé koherens. Ugyanakkor azt kell mondani, hogy a tanács még visszafogottabbnak tűnik. Tudjuk, hogy most éppen ezért a parlament és az elnök az árnyékadókkal jó munkát végzett, a parlamentet ebben a dossziéban vezető szerepet és bátor ambiciózus szerepet játszik. Számomra személy szerint, ugye engem emlékeztet erősen az a, a Timodoszi a dízel botrány ügyére. Ugye jól ismerjük a problematikát, tudjuk milyen károsodások adódnak, értékhatárokról és időkorlátokról beszélgetünk, miközben elfogadjuk, hogy mindeközben nagyon sok ember egészségkárosító hatásnak van kitéve. Ez számomra a lényegi elem ebben az egészben, hogy ezeket egyfajta kollaterális kárként leírjuk, csak úgy. Ez az igazi botrány mindebben. A hatály kiterjesztése a reproduktív témában teljesen rendben van szerintem. Azóta épp elég tudományos ismeret gyűlt össze. Lehet érzelmileg is hozzáállni a témához, de lehet tudományosan is. Szerintem a parlamentnek ez utóbbit kellene követnie. Tudományos értékelésekre, tanulmányokra támaszkodva az egyes tagállamokban már rendelkezésre álló értékekre támaszkodva és alapozva. Szerintem nem szabadna megengedni azt, hogy azzal vádolhassanak bennünket, hogy amit elérhettünk volna nem értük el, de egyes tagállamokban vannak jó sztenderdek, szerintem ezekhez kéne nekünk is tartani magunkat, ezekhez a magas sztenderdekhez. Köszönöm. Köszönöm, Becker úr, a szó. Köszönöm, elnök asszony. nagy van egy nagyon meggyőző és teljesen helyén való törekvést ismerek itt fel, hogy a maximumot akarjuk elérni. Ez nagyon világos, és kérem, ne értsenek félre, amikor azt mondom, én nem akarok itt ellenmondást jelent, vagy, jelenteni, amikor a 21-es módosítóban a, például a tűzálló kerámia anyagok témájában egy bizonyos értékhatár további csökkentésről lenne szó, amely aztán azzal a hatással vagy árhat, amelynek teljesen azonos az egészségügyi hatása, mint egy másik érték, határ, amely ugyanakkor nem okozna pluszköltségeket. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy ugyanaz a ugyanaz a haláleset szám, hogy cinikusan fogalmazzak, azaz nulla haláleset jár együtt. Ugye 790, a másik 800. Tehát ugyanaz. Ugyanakkor több millió euróval többe kerül és a vállalatoknak és a munkaadóknak persze többet, több költséget és több terhet jelent, hát akkor ennek a tényezőnek az elemzését kérném, mert szerintem, hogyha ugyanaz az, az egy, egészségügyi hatás, akkor nem kéne túlterhelni a munkaerőpiacot követelményekkel. Ugyanakkor mindazon kérdésekben, amelyeket nagyon helyesen tettek fel, ahol javítani lehet az egészségügyi helyzetet, ott azt kérném a jelentéstevőtől, hogy még egyszer elemezze ezeket, és a 21-es módosítót, az oda tartozó kettes opciót vizsgálva a hármas helyet, amelynek ugyanakkora, ugyanolyan kihatásai vannak, inkább erre koncentráljunk, hogyha lehetséges. Köszönöm szépen. thank you. Uh, I can't... Köszönöm, mondja az elnök. Úgy látom, hogy más nem kért szót. Ha megengedik, akkor nekem is lenne pár megjegyzésem. Igazából nem vagyunk még azon a ponton, hogy eldöntöttük volna, hogy hogyan reagáljunk az Európai Bizottság javaslatára pontosan. Minden, amire javaslatot teszünk a különböző határértékek a különböző anyagok vonatkozásában, ezek már érvényben vannak a világ egyik vagy másik pontján, egyik vagy másik részén. Az uniós tagállamokban, Amerikában. Uh, yes, well, I, I won't go into detail, but most akkor ne is menjünk inkább a részletekbe. Nem kell feltétlenül ö, teljesen saját listát és új határértékeket kitalálnunk. Megpróbálunk alapvetően csak lépést tartani a világ többi részével. Tehát amikor azt mondom, hogy reálisnak kell, kell lennünk ez ügyben, akkor szerintem Nincs igazából véleménykülönbség mindazok között, akik szeretnék, hogy reálisak, pragmatikusak legyünk. Nyilván azt szeretnénk mindannyian, hogy parts of the world who we are competing with, or hogy legalább azt a szintet hozzuk, mint a világ többi része, akivel versenyben állunk, hogy ne maradjunk le, hogy ne a végén kullogjunk, hátul kullogjunk ez ügyben, legalább a középmezőnybe kell teljesítenünk a többiekkel együtt. Egyelőre még nem így állnak a dolgok, nem tartunk itt. Annak, akik elmondták, hogy érdekes lenne tudni, hogy miért volt ilyen kevés miért érkezett ilyen kevés a bizottság részéről. Több ilyen adagot ígértek, több ambíciózusabb javaslatot. Ezen a ponton majd megadom az Európai Bizottságnak is mindjárt a szót, akik majd beszámoltak arról, hogy mégis mit terveznek, hogy akarnak ambiciózusak, ugyanakkor egyszerre reálisak is lenni. Árnyékelőoddói egyeztetéseket is tartunk majd az elkövetkezendő hetekben, annak érdekében, hogy tényleg egyszerre legyünk reálisak, mégis Európa nem kulloghat hátul, nem lehetünk utolsók ezügyben. Az európai munkavállalók és munkaerőpiac miatt ezt nem tehetjük meg. Az nem fordulhat elő, hogy az európaiak a munkahelyen, munkahelyi kitettség miatt hajnak meg rákban, ahogy említettem, ez még csak az első egyeztetés, alapvetően egy véleményen vagyunk. Ez egy igen nagy fontossággal bíró kérdés. A munka, munkahelyi biztonsági segítség témája nagyon fontos az európaiak számára ezen a ponton, akkor megadom a szót az Európai Bizottságnak, hogy talán világítson rá egy-két felvetett kérdésre, és hogy miért így kevéssé ambíciózus mindaz, amit letettek elénk az asztalra, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Először is szeretnék köszönetet mondani azért a kiváló munkáért, és valóban azért a, a együttműködési hajlandóságért, amit eddig mutattak, úgy tűnik, hogy önöknek valóban fontos ez a téma, ennek mindenképpen örülünk. Közös célunk, hogy a munkavállalók egészségét védjük. Ez azt hiszem nincs közöttünk véleménykülönbség. előjáróban, ha megengednek egy fél mondatot, a korábban elhangzottak kapcsán, valóban úgy véljük, hogy ez az első adag, ez, ez ügyben megszülesen a döntés. Ez igazából olyan, mint egy nagy kör, hiszen ahogy új tudományos információval rendelkezünk, ezt a listát, illetve ezeket a, a határértékeket módosítanunk kell, de hát a szociális partnerek véleményét is ki kell kérni, miközben ez roppant időigényes, és azt is tudjuk, hogy az idő az óra közben folyamatosan ketyeg. Ezért olyan fontos, hogy egy az első adag ügyében végre előre e, lépjünk, és az Európai Bizottság pedig már elkezdte a munkát e, az új anyagok tekintetében. A második adagról is beszéltünk, nem szerepeltek benne olyan anyagok, amelyeket önök vártak volna. Hát ez tagadhatatlan. Mi ennek az oka? Az az oka, hogy alapos bizonyítékokkal kell rendelkeznünk, amelyeket a három oldalú bizottságban eh, egyeztetünk, az Európai Bizottságnak ez a feladata. A dízelt említették, volt másik anyag, amely tekintetében is volt bizonytalanság az ügyben, hogy pontosan a jogi definíció hogyan is értelmezzük, de a javaslatot teljes egészében részletesebben is benyújtjuk majd később. A munkahelyi védelem témájában ugyanazon a napon, mint amikor a második adaggal kapcsolatos javaslatunkat letettük az asztalra januárban, nos ebben a közleményben egy nagyon ambiciózus programot hoztunk nyilvánosságra, lesz majd 2000 18 elején egy harmadik ilyen adag, még több anyagra kiterjed majd ez, illetve olyan anyagokra is, olyan anyagokra is foglalkozunk majd, amelyek nem feltétlenül rákkeltőek, de amelyekre valamilyen okból mégiscsak úgy érezzük, hogy szükség van ilyen határértékre. Reményeink szerint nagyon gyorsan az elkövetkező hónapokban elkészültünk ezzel a javaslattal. Az új javaslatot, a második módosított javaslatot talán konkrétabban is nem sokára megoszthatjuk önökkel. Köszönöm. Thank you. Uh... Köszönöm. Reméljük, hogy ez valóra válik. Persze mi is izgalottan várjuk a, a bizottság mondandóját. Gyakorlatiasak vagyunk, és realisták, mindemellett ambícióink is töretlenek túl sok európai hal meg. Mert ki vannak téve olyan vegyi anyagoknak, pornak, vagy egyéb anyagoknak a munkahelyükön, amelyek egészségromboló hatások, és ezért hal meg olyan sok európai van például, amit aztán amit a munkahelyén kap el, vagy betegszik meg itt a különbség az Európai és tagállamok között áll fenn, mert hogy vannak tagállamok, melyek nagyon alacsony szinten állnak, Jó lenne, hogy Európa egészében a magas szintű szabályozás érvényesülne. Nem gondoljuk, hogy a vállalatoknak meg engedni kéne olyan dolgokat tenniük egyes tagállamokban, amit máshol nem tehetnek be meg, tehát nagyra törőbb jogszabályokra van szükség minden országban, nem méltányosak ezek a különbségek a tagállamok között. Az EU tagállamok ugyanolyan szintű szabályozást és támogatást kell kapjanak. És ha összevetjük, mi van a REACH-ben, hogy az Egyesült Államok beli akkor látni kell, hogy sokkal magasabb a szint. És jó van, hogyha legnagyobb támogatást kapna a szakbizottságban. Annak érdekében, hogy elérjük azt a célt, amelyet kitűztek. Kapcsolatban leszünk tehát a bizottsággal, és árnyékező ülések révén is, meg új viták során is, eszmecserék során is, vagy jelentések révén, itt a szakbizottságban. Kére szólt valaki, mielőtt befejezzük a tématárgyalását. Köszönöm. Megyünk tovább. Következő napi rendőpontunk az európai ipar ágok digitalizálása. Abban reméljük nem sok vegyi anyag lesz. a digitalizálás reméljük nem jár vegyi anyagokkal, Lauriston asszony parancsolja. Köszönöm, elnök asszony, kedves képviselőtársak! A bizottság anyaga az európai iparágak digitalizásáról elég régi már, április 19-e a dátuma 2016-ban. Az ITRE a jelentés fő gazdája. A bizottság anyagában 15 oldal van, ebből csak másfél foglalkozik az emberi forrásokkal, az emberekkel. 13 és fél technológiával, gépekkel, adatokkal, ilyesmivel. Így aztán nagyon fontos az, hogy a szakbizottság erős inputtal legyen az ITRA jelentésére, legyünk rá befolyással, ezért írtunk saját véleményt. És örülünk is annak, hogy én lehetek a jelentéstevője ennek, mert a digitális perspektíva az európai gazdaságban nagyon közel áll hozzám. Ha megvizsgáljuk ezt a másfél oldalt a bizottság anyagában, Főképpen oktatással foglalkozik, a képzett munkaerőre vonatkozó igényekkel, ám semmi, abszolút egy sor sincs arról, hogy szociális védelemre lenne szükség, és azon kérdésekről, amelyeket a szakbizottságunk a legfontosabb témaként jelöl meg. Bár véleményünk szerint e témákra koncentrálok, a munka jellegének változására, szociális oktatásra, oktatási témákra, aztán arra is koncentrálok, hogy mekkora különbségek vannak egyes tagállamok és régiók között, ar arra való készséget illetően, hogy az emberek, a munkavállalók mennyire állnak készen ezen új ágazatokra, és a fogyasztók vagy a vállalkozók készségeiben és részleteiben is nagyon nagy különbségek vannak. Aztán van egy nagyon érdekes és komoly vita arról a hatásról, amely a digitalizálásnak a, munka világáról a hatását illeti. Nagyon súly, sötét előrejelzések születtek, miszerint 40-50%-a a munkahelyeknek eltűnik majd az automatizálás kapcsán megvan. Aztán van egy OECD elemzés, amely nem ilyen sötét tónusú, a dolog másik oldaláról is beszél, hogy a munka tartama változna meg. A feladatok. Ugye lehet, hogy a munkahely megmarad, de máshogy a munkát végez benne az ember. De ez persze a készségek kiigazítása fontos feladat ezzel kapcsolatban. Megvizsgáljuk, milyen társadalmi csoportok eh, vannak kitéve a változásoknak leginkább. Látható, hogy főleg olyan társadalmi csoportok, akik alacsonyabb képzettségűek, akik már önmagukban már vagy fogyatékkal élők, és akiknek nagyon nehéz újraképzés, átképzése. Ez nagyon komoly probléma. A másik visszatérő probléma, amelyre rá kell mutatnunk, a szociális védettség, védelem. Ma reggel beszéltünk már erről a témáról. Az ünnep bizonytalan munkahelyek, a platform alapú munka, a távmunka és egyebek, amelyek nem még nincsenek kész megoldások, kivált kép a szociális védelem tekintetében is nagyon nehéz a szociális partnerek közötti párbeszédet megszervezni, és nagyon konkrét, erős módon kell hangot hallatni, a szabadság hangját hallatni ezekben. Aztán a, a, a, a szociális jogok, a, a esélyegyenlőség témái, a munkaerő egyes munkaerőpiac egyes szegmenseiben, a digitális munkavállalásban, hiszen látnunk kell, hogy új generáció az új nemzedéknek már, már eleve magasabbak a digitális készségei, az iskolából úgy jönnek ki, hogy nagyobb készségek jönnek, és nagyon sokkal mobilabbak. Nem csak az EU-n belül, hanem Amerikába, Kínába mennek, visszajönnek, sokkal mobilabbak a fiatalok. még nem gondolkoznak az időskori egészségügyi problémákkal, meg egyéb ügyekkel, úgyhogy ezzel is foglalkozni kell, hogy milyen szociális védelem garancia biztosítható ezeknek az embereknek, akik talán maguk nem is gondolnak erre, nem is foglalkoznak, de hát nekünk kell helyettük is foglalkozni vele. Aztán ott a, a készségek és képzés problémája túl gyakran van az, hogy a digitális készségeket túl technikailag értelmezzük, mint egyfajta komputer jártasságot. Ám vannak ugyanakkor arra utalások, hogy a big data világában vannak nem csak nem csak kormányzati vagy igazgatási munkát jelent ez, hanem, hanem a vállalkozások tekintetében is, majdnem minden ágazatban a munkavállalóknak kell a big data kezelésében jártasságuk legyen. De még továbbra sem tanítják sehol iskolában ezeket, egyetlen iskolában sem. Még az, az üzleti képzésben sem. Úgyhogy ezzel foglalkozni kell szintén. Hát ez egy új terület. A munkahelyi egészségügy és munkavédelem mindazok a kockázatok, amelyek kapcsolódnak a digitalizált munkához, ezek nem csak a fizikai egészséget érinthetik, hanem a stressz, neurológiai, pszichológiai hatások, adódhatnak a munkavállalóra nézvést ebből a fajta munkából. Ezeket sokkal nagyobb mér, nehezebb mérni, kezelni, észlelni, standardizálni. Nagyobb figyelmet kell tehát ezeknek szentelni a véleményben is. Nagyon rövid ez a véleménytervezet. Nagyon remélem, hogy a szakbizottság tagjai aktívan terjesztenek be módosítókat, gazdagítva gondolatokkal az ITRE anyagát, úgy, hogy meggyőző legyen az ő számukra is ez, átmenjenek ezek a jó eredmények. A módosítók benyújtásának határideje itt van már a nyakunkon, január 31-e. Kérem tehát mindenki szaporán foglalkozzon a kérdésekkel. Az első árnyék elődő ülés kedden lesz a Strasburgi héten, február 14-én, és ha kell, akkor lesz egy második, március 7-én. Hogy a vélemény a márciusi harmadik héten megnyújtható legyen. Thank you, Madam Lau. Köszönöm szépen, Laurisztén asszony. Nem látom az EPP árnyék előadót, de mégis, persze. Jesőveke asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kristóf Ekman az árnyék előadó, de nem tudott eljönni, ezért fogom én ismertetni az ő véleményét. Az ipar digitalizálódása nagyon sok pozitívummal jár, nagyobb lesz a foglalkoztatás például. A Price Waterhouse Coopers 2015-ben megállapította azt, hogy több mint 150 milliárd nyereséget hozhat a digitalizáció. Kedvező jelenség ez a gazdaságunkra nézve. Ennek ellenére sok nehézséget és akadályt látunk. Ezek lehetetlenné teszik azt, hogy a jelenségben rejlő potenciált kiaknázzuk. A nagyvállalatok 60 a KKV 90%-a azon a véleményen van, hogy ezen a téren nehézségeik vannak. A munkavállalóik fele úgy gondolja, hogy nem rendelkezik a megfelelő képesítésekkel, képzettséggel ahhoz, hogy megküzdjön a modern digitális gazdaság kihívásaival. Nagy a nyomás. Az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti szakadék még mélyebbé válik majd. Hetman kollégám egy szemináriumon járt a tavalyi évben. A szemináriumon az európai és az amerikai gazdaságot használ, hasonlították össze egymással, és a mentalitást. Azt vetették a szemünkre, hogy a digitalizációt nem vesszük elég komolyan, és ezzel elpazaroljuk a versenyben rejlő esélyeinket. A mentalitáson kell változtatni annak érdekében, hogy a digitalizációban rejlő esélyeket jobban kihasználhassuk. Új kép- képesítésekre kell szerteniük a munkavállalóknak, ezen a téren. Ami a mm, az ipar digitalizációját illeti, el kell mondanunk azt is, hogy mind a tagállamok, mind pedig az Európai Bizottság feladata világos. Egy másik dolog az is, hogy az úgynevezett puha készségeken is fejleszteni kell. Ezt ezt már az elemi iskolában el kell kezdeni. Véleményem szerint a digitalizálás nem jelent fenyegetést a munkaerőpiacra nézve. Ha megfelelő módon tudjuk használni a digitalizálást, akkor ez nagy lehetőséget jelent. A kollégám majd néhány módosító indítványt is be fog nyújtani. Köszönöm szépen! Thank you. Uh, then I'll give the floor. Köszönöm szépen, most pedig az ECR kapszót. Slotowski kolléga, tessék. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen az anyag kidolgozását. Ez a téma nem csak a digitalizálás előnyeire összpontosít, minden alapvető változás, mint ez is, veszélyeket jelent a munkaerőpiacra nézve. A lényeg az, hogy ezeket felszámoljuk. Ez a mi feladatunk is ebben a szakbizottságban. A digitalizálás olyan eszközöket jelent, melyeket ki lehet használni a gazdaság tevékenység során. A digitalizálás után szükség van digitális kompetenciák elsajátítására is iskolákban, szakiskolákban kell ezt elsajátítani, de nehezebb dolgok van azoknak, akik már most dolgoznak. Őket is megfelelő képzésben kell részesíteni a képzéseket pedig a digitalizálásnak, meg, digitalizációnak megfelelő módon át kell alakítani. Ezt is figyelembe kellene vennie ennek a véleménynek. A képzés nagy fontosságú a munkaerőpiacra nézve. A digitalizáció nem zárhat ki senkit, főleg azokat nem, akik már idősebb munkavállalók, a technológiai szakadékot kell felszámolnunk a munkavállalók között. Ez nem azt jelenti, hogy a sebességből vissza kell vennünk. Jó példa az új üzleti modellek felbukkanása, amelyek, olyan üzleti modelleké, amelyek digitális applikációkra és platformokra építenek, például az idegenforgalomban. Az ilyesfajta applikációk megjelenése ahhoz járult, hogy új vélemények jelentek meg. A reakció egy védelmi reakció volt, és azt mondta, hogy a jogszabályokat kell, a jogszabályoknak megfelelő módon kell eljárniuk ezeknek az új platformoknak is. A társadalom ilyen tekintetben megosztott lett. Rugalmasan kell eljárnunk. A különböző munkaeszközök hasznosítása során Figyelbe kell venni azért továbbra is az alapjogokat, pihenőidő, szabadság tekintetében. Ezeket az igényeket összhangba kell hozni a piaci igényekkel, beleértve az ipar digitalizálását is. Az ilyesfajta eszközök digitalizálása az ö, figyelme kell, hogy vegyen más szempontokat is. Például nem zárhatunk ki senkit, olyanokat, akik éppen gyereket nevelnek. Az internethez történő hozzáférést is megemlíteném, ez eltér régióról régióra, országról országra változik, és különösen vidéki területeken szükség van további uniós beruházásokra új feltételek nélkül alig ha tudjuk ösztönözni a vállalatokat arra, hogy új munkahelyeket teremtsenek. Ezek voltak az előzetes megjegyzéseim, állok elébe az együttműködésnek, és majd saját módosító indítványokat is benyújtok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az, az ALDE nevében Szelimovics úr, tessék. Thank you, Madam Chair, and thank... Köszönöm szépen, Elnök asszony, köszönöm szépen Laurestin asszonynak is a véleményt. Ez jó alap a további munkához. Elnézést, ha valamit elismétlek abból, ami már elhangzott. Rá kell mutatnom arra, hogy a digitalizáció átalakító erejét üdvözölnünk kell, mert a növekedés, jólét, versenyképesség szempontjából nagy lehetőségeket rejt magában. Megértem azt is, hogy kihívást jelent a munka megszervezése miatt, és e fölött nem is hújnyok szemet, de liberális oldalról én lehetőségnek tekintem ezt, ez alapján új munkahelyeket lehet létrehozni Európában, hazámban, Svédországban. Az ipar viszi előre a gazdaságot, és ez nagyon fontos szerepet játszik a jóléti rendszerben. Prioritásokat kell felállítanunk az iparban, a digit, hogy, hogy a digitalizálás folyamatát vezetni lehessen. És hogy a végén minőségi munkahelyeket teremtsünk. Az egységes belső piac lehetőség az elektronikus távközlés területén csak nem két millió új munkahelyet teremthet 2020-ra, a legtöbb munkahelyet pedig startupok teremtik. Ezt megjegyezvén megjegyzem azt is, hogy ez egy kiinduló pont, azért még vannak kérdések, amelyeket meg kell vizsgálnunk. Ahhoz, hogy a liberális frakció el tudja mondani a véleményét. A másik bekezdése kapcsolatban vannak kételjeim. Az egyetemleges hozzáférésre vonatkozóan, az internethez történő egyetemleges hozzáférésre. Véleményem szerint ezt le kellene fokozni egy olyan szintre, amely kezelhető. Harmadik bekezdés, a rendszeres hozzáférés, valamint a szakpolitikák folyamatos alakítása. Hát persze, hogy foglalkozni ezzel, kell ezzel, de akkor, ha a folyamatnak káros hatásai vannak. Emellett meg kell erősítenünk a digitalizálást. Ötödik bekezdés, a platformokban dolgozó munkások jogi helyzetének erősítése. Én ezt nem, nem tudom így támogatni, mert Svédország egy előrehaladott digitalizált gazdaság, és a piacot támogatjuk, a technológiát és a jogszabályi akadályokat szeretnénk leépíteni de azért mondottam, hogy nem vagyok vak a probléma előtt, nem hunyok szemete fölött, de jeleztem volna, hogy a mi oldalunkból ez itt probléma. A tagállamokat meg kell kérdeznünk, és ez fontos a számomra is, meg kell kérnünk a tagállamokat arra, hogy a társulás szabadsága, kollektív szerződések, sztrájkosz való jog és kollektív mobilitás joga garantált kell, hogy legyen. De valaki olyan garantálja, aki ezt végre is tudja hajtani. Fontos jogok ezek. Olyan szintnek kell ezt kontrollálnia, aki végre is tudja hajtani. Valaki, akinek végrehajtó hatalma van, aki garantálja ezeket a jogokat. Nagyon fontos ez a számunkra. Az ALDE liberális frakció lehet, hogy néha túlzottan is Európai, Európai Uniós párti, de ezt úgy érezzük, hogy nem lehet uniós szinten garantálni. Végezetül a digitalizálás nem csak veszélyeket rejt magában, hanem megvannak az előnyei is. Mond, beszéltek a rugalmasságról, a távmunkáról, teleworking, ez, ezek jó lehetőségek ne csak a problémákat hangsúlyozzuk, hanem a lehetőségeket is. Azzal zárom, hogy köszönetet mondok még egyszer a vélemény előadójának, és megerősítem, hogy igen, néhány módosító indítványt beterjesztünk. Azért, hogy a mi szemszögünkből vázoljuk azt, amitről én most beszéltem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. López Bermejo asszony a GUE nevében, tessék. Köszönöm szépen. Szociálisan igazságos átmenet. Ennek biztosítása jogszabályi módosítást igényel. Azért, hogy az európai ipar digitalizálását szabályok fedjék le ehhez világosan elemezni, elemezni kell a munkaidőt, és azt is, hogy a munkavállalók hogyan állnak a munkaadóik rendelkezésére. Nagy mértékű a szerződéses függőség, nagy a bizonytalanság. Néhány jogot ki kell bővíteni, például a sztrájk és a kollektív tárgyalások jogát mindenkire ki kellene terjeszteni el kell gondolkoznunk azon, hogy a jövőben hogyan alakul majd a munka világa, hogyan néz ki a továbbképzés. Ezekről a problémákról világosan beszélni kell. Rövidre fogom, azzal zárom a mondandómat, hogy megjegyzem, hogy a vélemény előadójának a javaslatai jó irányba haladnak, és állunk is elébe a gyümölcsöző együttműködésnek az elkövetkező hetekben a véleménnyel és a módosításon. Köszönöm. The Greens is represented by whom? Karima I can't see. Karima Dellit nem látom, a zöldeket akkor ki képviseli? A zöldeket ezügyben senki sem képviseli? Akkor az EFTD következik. Ők sincsenek itt, ENF, ők sincsenek itt. Mit jelent ez? Azt, hogy az Európai Bizottság következik. Igen. Jazdoviecka asszony, hogyan is feledkezhettem meg önről? Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a témát illeti az ipar digitalizálása tekintetében, az európai államok különböző szinten állnak az előkészületek szempontjából és hogy elkerüljük azt a helyzetet, melyről az előadó beszélt, azt, hogy a digitalizálás veszélyt jelentsen, a munkavállalók, vagy a szakmák 40%-a szempontjából, annak érdekében, hogy lehetőséget lássunk ebben a folyamatban, először is be kellene azonosítanunk azt, hogy melyek azok a szakmák, amelyeket a digitalizálás veszélyeztet, Melyek azok, amelyeket elsősorban veszélyezteti a digitalizálás. Nem azt mondom, hogy egész egyszerűen csak soroljuk fel ezeket a tevékenységeket, hanem azt is, hogy megkérdezzük a munkaadókat arról, hogy mennyire állnak készen arra, hogy megváltoztassák a munkamódszereket. Tudnunk kell azonban, hogy melyek azok a szakmák, amelyek a legdinamikusabban fejlődni fognak annak érdekében, hogy azok a munkavállalók, akik elveszítenék a munkájukat, az, az új képzettségek New Skills Agenda programból támogatást kaphassanak. Ügyelnünk kell, hogy a digitalizálás ne legyen puszta cunami, amely elárasztja Európát. Az Európai Unión kívüli szereplőktől azt halljuk, hogy az Európai Unió még nem áll készen a digitalizálásra. Nagyon-nagyon komolyan kell vennünk ezt a témát. Az előbb a kollégák említették azt, a, hogy már most az iskolákban fel kell készíteni az ifjúságot arra, hogy biztonságosan használják az internetet, és felkészüljenek ezekre az ipari folyamatokra. Köszönöm. Thank you. Köszönjük. Most már viszont tényleg az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Van-e valami hozzáfűzni valójuk? Köszönöm szépen, elnök asszony. Igazából nincsen ezen a ponton hozzáfűzni valónk, feljegyeztük az elhangzottakat és egyébként ez nagyban egybevág a mi aggodalmainkkal, illetve gondolatainkkal is. Laurisztin asszony záró szó jogán. Most köszönettel tartozom minden árnyék előadónak, és hát a mindenkinek, a kivel együttműködését. Nagyon fontos, hogy a szakbizottságunk egyhangú véleményt nyilvánítson ez ügyben. Az egyetemes hozzáférés kérdésében az ALDE-val egyetértek. Nálunk Észtországban a svéd bankok sokat segítettek az egyetemes hozzáférés terén, mert hát felszámolták a kisfalvakban a bankokat, a bankfiókokat. Egész egyszerűen nem érte meg fenntartani ezeket. Ennek eredményeképpen a kisfalvakban, vidéken élők is nagyon korán átálltak az internet alapú bankolásra. Megvan ennek persze a pozitív oldala is, hiszen százezer idős számára szerveztek internet kurzust, és az idősek megmutatták, hogy igenis meg lehet tanulni őszülő fejjel is az internet bank működését. Az egyetemes hozzáférés persze nagyon fontos, hiszen a digitális belső piac nem működhet akkor, hogyha a, a magukra hagyjuk a társadalom egyes részeit, egyes csoport, társadalmi csoportokat. Tehát az egyetemes hozzáférés, még egyszer mondom, nagyon fontos, Az Európai Uniónak a dolga ez. Az Európai Bizottságtól pedig azt eh, várjuk, hogy a hozzáférést eh, támogassák. A munkánk tehát alapvetően az, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet motiválni az embereket, hogyan lehet eh, segíteni, hogy kihasználják ezt a lehetőséget. Az oktatást kell mindenképpen hangsúlyozni, ami pedig a ami pedig a munkahelyeket illeti, a kutatások azt mutatják, hogy egy magasan, magas szakképzettséget követelő munkahelyre másik kettő jut, persze az átképzés előfeltételehez, de még egyszer mondom, ezek az új munkahelyek egyéb új munkahelyeket is generálnak, tehát nem fog mindent elvégezni helyettünk a számítógép, ne aggódjunk emiatt. Nagyon érdekesek lesznek az árnyékelődő ülések, ebben biztos vagyok. Gondolom Strasbourgban kerül sor az első ilyenre. Február 14-én. Január 31-én pedig addigra remélem, hogy minden érdekes és izgalmas módosítót benyújtanak majd a kollégák. Köszönjük a módosítók benyújtásának a határideje. Január 31-e déli 12 óra, hogy azt a kolléganő említette, és márciusban fogunk szavazni erről a témáról. Az utolsó napirendi ponthoz érkeztünk, legalábbis ami a ma délutánt illeti. az európai statisztikai keretről az egyének és a mm, háztartások témájában. Tudjuk, hogy ez mennyire fontos arra vonatkozóan, hogy Tehát fontos nagyon azért, hogy make different parts of the European Union. az Európai Unió különböző részeit egymáshoz közelítsük a fejlettségi szint tekintetében. Az Európai Parlamentben egyértelműen ez a célunk. Messzeri Csúrnak adom meg a szót, parancsoljon. Thank you, Chair. Um, I very much... Köszönöm. Nagyon remélem, hogy előbb vagy utóbb megjönnek a bizottság képviselői és kérdés felett formában tudunk értelem észszerűen eszmét cserélni a szabályozási szöveg általuk készített verziójára. Első pillantásra úgy tűnik, hogy mindenki azt gondolná, hogy ez egy nagyon szakmai szabályozás, és nincs a nagy hatása. Hát ez bizony nem így van. Nem csak azért nem, mert hogy én kaptam a jelentéstevő szerepet, és ennek óriási fantáziát látok ebben emiatt, hanem mert jól tudjuk, és benne van már a preambulumban is, hogyha támogatjuk azt a gondolatot, hogy minden európai szintű szakpolitikát tudományos tényekre kell alapítani, ahhoz ezekhez összevethető időben jövő korrekt adatokra van szükség. Na most az Eurostat megtesz mindent annak érdekében, hogy ilyen adatokat adjon, ám jól ismertek a, a, a hibák. Minden olyan adat, amely kérővekből származik, ugye hát az vagy nagyon konkrét, specifikus, megbízható adatokkal dolgozunk, vagy időszerű adatokkal. Ahhoz, hogy meg a kettő között a minőség és összevethetőség követelményei, meg a, a frissesség igények között megtalálják az egyensúlyt, ahhoz rendelet kell. Ez szakpolitikai kérdés is, mert ugye az a kérdés, hogy milyen gyakran kérdezik, folytatnak le egy közönyöktatást, az nem attól függ, hogy mi volna az optimális időzítés az egyes a hivatalok között, az Eurostat meg az állami a hivatalok között, ugye attól is függ, hogy mik a szakpolitikai igények. Nem akarok most a adatok részéről beszélni, mert itt a, most véglegesítjük a szöveget, ahogy most tárgyalunk. Tehát nem, akarok, a, nem akarom azt taglalni most, hogy hogyan fogunk hozzáállni a bizottság javaslatához. De nem véletlenül ez egy keret szabályozás lesz, melynek célja az, hogy ez legyen az, az arany mérték minden, ugye mérce minden korábbi, későbbi rendeletre vonatkozóan is, és reméljük az egész öt éven belül az összes Eurostat adat e keretben szerveződik, illetve szabályozódik. Úgyhogy egyfajta prezidens szerepe is van, ezért kérem, hogy foglalkozzunk vele, mert ez a megfelelő időzítés Persze ismerve a korlátokat, én, mint jelentéstevő igyekszem ö, igazodni a lépték mind a két igényeit, Egyrészt a, a minőség igényeinket szem előtt tartva, ugyanakkor a pénzügyi, jelenlegi pénzügyi korlátokat is figyelembe véve, amelyek ugye elég jelentős korlátok. Tehát vagy társadalomtudományi szempontból, vagy az felhasználási szempontából tudható és ismeretes, hogy végső soron a társadalmi költsége az összevethető adatoknak a végén adódik, és a sokszornak magasabb a költsége a végén a folyamatnak, mint hogyha már az elején jó, rend, jó szabályozás alapján gyűjtik be őket. Az adatok összevethetősége tehát egy komoly aggály, a az azok felhasználói szempontjából is, nem csak a társadalomtudósok, hanem az egyes stakeholderek érintett szereplők szempontjából is. Tehát összevethetőség szempontjából. Egy dolgot szeretnék említeni. A szegregáció szintje nem ugyanaz az egyes adatbegyűjtés, adatlekérdezésekkor. Én azt szeretném, hogyha inkább NAC 2 szintű adatlebontás volna lehetséges, nem csak a tagállamokra vonatkozóan lenne adatgyűjtés, mert nagyon sok szakpolitikai területen, szociálpolitikai területen fontos, hogyha szűkebb körben. Legyen akár kutatói vagy szakpolitikai feladat, hogyha szakpolitikai relevanciai adatokat akarunk összevetni, mondjuk Németország és Luxemburg között, az úgy elég értelmetlen sokszor. Végső soron tehát a cél ugye közös, a szakbizot, az Európai Bizottság és a mi általunk követett cél. Én, én ott várok eleven vitát majd a bizottsággal is, meg egyesleg egyes árnyékodókkal, abban, hogy hogyan tudjuk a részletes szabályozást megszélozni, implementált vagy delegált jogi, jogalkotás évén. Ezt is komolyan meg kell majd vitassuk az árnyékodókkal első körben, aztán a bizottsággal, és talán majd reméljük a tanácssal is. Köszönöm, ennyi lett volna a magam részéről a bevezető, és akkor visszaadom elnök asszony a szót. Thank you. Uh, we... Köszönjük. Van egy apró kis probléma. Attól tartok, hogy több frakciót nagyon érdekel ez a téma, de szokatlan módon jóval a tervezett időpont előtt kezdtük el ezt a témát. Könnyen előfordulhat, hogy 50 perc múlva új gondolatokkal tele, eh, és lelkesen megérkeznek majd a kollégák. Nem akarom, hogy az Európai Bizottság ezen a ponton bármit mondjon. Kilenc-tíz hónappal ezelőtt volt egy ülésünk itt a parlamentben, ami igencsak komoly érzelmeket korbácsolt, bár késő órán került megrendezésre. Szeretném, hogyha legalább még egyszer, ha nem többször is visszatérhetnénk erre a témára. Jó lenne éppen ezért minél többen a kollégák közül jelen lehetnének. Itt van előttem a várnékeladók listája. A legtöbbek, legtöbben nincsenek itt, mert hát ugye délőtt járunk. Talán észt kolléganőnek adhatjuk meg a szót Laurisztin asszonynak. Thank you very much. Köszönöm, elnök asszony. Milyen csodálatos lehetőség, hogy elsőként szót kaphatok. Én is a tudomány képviselőjeként ezen adatokra komolyan támaszkodom, és hát itt több dolog is felmerül. Először is, hogyan lehet a nemzeti statisztikákat jobban felhasználni, hiszen minden országban más és más a módszertan más definíciókat használnak, Hogyha ezek összehasonlíthatóak lennének teljes módon, akkor sokkal könnyebb lenne európai szintű kutatásokat végezni. Vannak ilyen az európai háztartásokra vonatkozó felméréseink. Nem az nem az Eurostat, hanem a European Social Science, tehát az ESS végzi ezeket. Ugyanakkor ennek a finanszírozása problémás, egyes tagállamokban a finanszírozás hiányával küzdködik. Ez, ez tehát a második, a harmadik. Hogyan tudjuk javítani az Eurostatot? az Eurostat működését. A szociális jelzőszámok bizony az Eurostat esetében igencsak gyengécskék. Hogyan tudjuk megőrizni a koherenciát, illetve az adatok jelzőszámok összehasonlíthatóságát. Tehát vannak komolyan problémák, Hogyha ezzel valamit tudnánk kezdeni, az mindenképpen jó lenne. Ez főként a tudományok számára lenne különösen hasznos. Végül, de nem utolsó sorban, a Big Data időszaka következik. Tehát a nagy adatok elemzését kell újra gondolni, ez az adatosodás, erre fel kell készülnünk nekünk magunknak is, nem minden lehetőséget használunk ki még ezen a téren egyelőre. Köszönjük szépen. A digitalizációról is eh, beszélni. Elkezdtük már a vitát, mert kicsit idő előtt járunk szokatlan módon, de biztos vagyok benne, hogy majd Meszerics úrnak lesz hozzáfűzni valója. Az első hozzászólását e, megtette. Pirinszki úr a következő a hozzászólók listáján. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! This is a uh, vitally important uh, proposal coming from the Commission because it nagyon fontos és aktuális javaslat az Európai Bizottság részéről, amely majd meghatározza, hogy mennyire tudjuk megfelelően mérni a szociális ágazat a szociális területen a dolgokat, és hát ez nyilván kihatással lesz a szakpolitika formálásra is, remélhetőleg javítja majd azt. Nyilván ez a szándék az Európai Bizottságnak is. Tyson hogy már beszélt erről. A cél az, hogy az európai szemesztert is kiszolgáljuk eh, ezzel. És színvonalasabb szociálpolitikát megfelelő adatokra támaszkodva tudunk eh, csinálni. Az Európai Bizottság pedig vállalja, ugye a, H, a AAA szociális besorolásról beszélünk, ehhez azonban adatokra van szükség, a big data teszi majd lehetővé állítólag, hogy ezeket az ambiciózus célokat megvalósítsuk, elérjük. Egy keretben most kerül hét különböző felmérés, erre még nem volt alkalom és lehetőség. Ilyen radikális reformnak persze megvannak a maga veszélyei is. Do with a very central uh, argument that is being made that uh, by uh, undertaking this reform... Ez a reform egyben azt is jelenti majd, hogy radikálisan megrövidül az az időszak, amelyre vonatkozóan az adatokat uh, nyilvánosságra hozzák. Most az, a felmérések alapvetően egy éves késéssel dolgoznak, tehát az előző év, a felméréshez képest az előző év adataival kell, hogy dolgozzanak, és egy évvel kerülnek ezek nyilvánosságra. 11 hónappal is rövidülhet ez az időszak, tehát ennyivel frissebb adatok állhatnak majd a rendelkezésünkre. Egy évvel, szinte egy évvel aktuálisabbak lesznek ezek. Az éves növekedési felméréshez képest. 11 hónapos javulás vagy rövidülés várható, tehát vannak, akik azt mondják, hogy csak maximum 6 hónap lesz ez. Nyilván ennyire lerövidült időpont, ez mindenkinek jó hír. Egy másik központi állítás az Európai Bizottságnak az az, hogy ez nagyobb rugalmasságra ad majd lehetőséget, hiszen dinamikusan és váratlan módon változnak. Változik a helyzet, például a munka és a magánélet egyensúlya. A begyűjtött adatok tekintetében például ki lehet az adatgyűjtést terjeszteni hogy a megfelelő adatbázisok megszülessenek. A rugalmasság tehát fontos, de ez nehézségeket is jelent. Ennek megvan a logisztikai, meg kell, hogy legyen a logisztikai háttere is, illetve a költsége. És akkor megint arról kell beszélni, hogy a tagállamok részéről megvan-e az akarat, arra, hogy együttműködjenek. Még hosszú út előttünk addig, ameddig minden tagállam részéről megvan a szándék, az elkötelezettség és a, a vállalás arra, hogy elinduljunk együtt ezen az úton. Ehhez nagyon fontos igazgatásra és intenzív munkára van szükség, hiszen a tagállamok közötti helyzet igencsak eltérő, óriási adat halmazal kell dolgozni, vannak olyan tagállamok, ahol köztes ápadon vannak, vannak, ahol uh, már óriási adat, dolgoznak, és vannak olyanok, akik nagyon egyszerű felméréseket végeznek csak. Itt van az adatok összehasonlíthatósága, és az Európai Bizottság központi érve az, hogy koherens és úgymond megfele, egymásnak megfelelő, horizontális megfelelés lesz az adatok között egy adott időszakra vonatkozóan sokkal jobb lesz, a szakpolitikai döntések meghozatala szempontjából a helyzet, hiszen a különböző típusú felmérések adatai sokkal összevethetőbbek lesznek. De látszólag ennek is van kockázata, az idő beli összehasonlíthatóság tekintetében, amennyire én értem, egyes tagállamok számára ez igen komoly fejfájást okoz, mert úgy tűnik, hogy itt van például a munkanélküliség mérésének a kérdése, összehasonlítása a munkanélküliségre vonatkozó statisztikák összehasonlítása, a munkanélküliek csoportjainak a miensége, nagysága, az Európai Bizottságtól, tehát arra lennénk kíváncsiak, hogy ezt a kockázatot hogy hogyan kívánják kezelni. Hogyha egy kicsit szélesebb körben értelmezzük ezt, akkor arra is gondolnunk kell, hogy a szociális adatokat kicsit átdolgozzák, árendezik az üzleti statisztikákkal kapcsolatban. Itt van például az elemzések a, a, csak részben lennének relevánsak, hogyha nem mindenfajta felmérést vennénk figyelembe. Tehát általában véve azt hiszem, Elfogadhatónak tűnik az, hogy az Európai Bizottságot támogassuk ebbéli próbálkozásaiban. Ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy ezek még ismeretlen vizekre vezünk ezzel. Éppen ezért objektívan kellene eljárnunk, főként figyelembe véve azt, hogy a tagállamok valóban bekapcsolódnak-e, hiszen nélkülük nem lehet mindez sikeres. Ennyit szerettem volna ezen a ponton elmondani. Köszönöm. didn't hear the last one. Nem hallotta az utolsó részt? Az EC részéről és az ALD részéről nincs itt senki, de limboil itt van a GUE részéről, úgyhogy megadom neki a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy sor kérdésre szeretnék kitérni a dosszié kapcsán. A rendelet szándéka az, hogy erősítsük a statisztikai adatgyűjtést, a cél ugyanis az, hogy a szakpolitikákat jobb adatokkal támaszuk alá, és ez a tagállamok és az EU előnyére válik majd. A szegénység, a szociális kirekesztettség, munkahelyteremtés, mobilitás területén lesznek ennek előnyei, és itt szükség is van statisztikai adatokra, hogy a szakpolitikát alátámasszuk ezekkel. Az, ezzel javítani lehet majd gazdaság és szociális szempontból és az állampolgárok helyzetén. Ez a rendelet központja. Tehát nem csak technikai dosszié ez. Fontos emellett az is, hogy a rendelet a technológiai fejleményeket figyelembe vegye, és úgy gondolja, hogy ezek révén bizonyítsa, hogy a statisztikai adatgyűjtés rugalmas tud lenni, és felhasználó barát is. Van néhány pont, ami agaszt a számomra. To további információkra lenne szükségem a módosításokkal kapcsolatban, a az életkörülményekkel kapcsolatos adatgyűjtésnél a hatos ciklus problémát jelenthet a kérdőívek eredményében, és lehet, hogy ez majd át a rendelet fő céljának. Örülök annak, hogy azt látom, hogy a jólét a jó mód a harmadik cikk második bekezdésének hápotjában megjelenik, ide bevették. Ezzel teljes képet kapunk a tagállamok szociális és gazdasági helyzetéről. Mindenképpen a jólétet, jó módot mérni kell. A tagállamok pénzügyi támogatást kapnak az Európai Uniótól, azért mert részt vettnek ezekben a megkérdezésekben. Vannak kötelező megkérdezések is. Remélem, hogy a rendelettel kapcsolatos viták során még beszélhetünk majd a azokról az adatokról, amelyeket a tagállamok az összegyűjtés után mikroadatként az Eurostatnak átküldenek. Erről még beszélnünk kell. Tehát vannak pozitívumai a rendelet fő szándékának, de én remélem, hogy a bizottság és a parlament a problémákat is megoldja, azokat a problémákat, amelyek a tagállamokat is érintik, tehát a tagállamokkal és a nemzeti statisztikai hatóságokkal együtt kell ezeket a problémákat megoldani. Köszönöm szépen. A zöldek nincsenek itt. FTD előadója sincs itt. NF, tessék. Euh, Köszönöm elnök asszony. Az alapvető gondolat miszerint egy közös statisztikai keretet hozzunk létre a, a szociális adatokra vonatkozóan, amely napra kész és megbízható, ez alapvetően támogatható célkitűzés. Ugyanakkor jó néhány statisztikai hivatal működik már Európában, és hát az egyszerűsítés, a racionalizáció európai szinten is kívánatos célnak tűnik. Többek között ellenezzük azt, hogy az Európai Bizottság, amely nem egy választott testület, módosíthatja a statisztikai ö, döntéseket de delegált aktusokkal, ez a rendelet tervezett 15-ös cikkében szerepel. Két kérdés is felmerül Először is, hogyan működnek a modalizációból szerzett adatok alapján készült becsülések, illetve itt van még a magánadatok védelme, illetve a magánadatok tiszteletben tartása is. Tehát a statisztikai rendszer, az európai statisztikai rendszer az európai szemesztert kell, hogy kiszolgálja, ezt olvassuk, és az Európa 2020-as stratégiát. Ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Hasonló módon az európai statisztikai keret az európai szociális jogok pillérét kell, hogy szolgálja az európai dosszín belül, tehát meg kell állapítanunk az egymást követő pasikereket, kudarcokat az európai szociálpolitikán belül. Először Köszönjük. Meszerics úrnak adom meg a szót. Bevezetőjét megtartotta, mielőtt az Európai Bizottság megérkezett volna. Szeretnék kiegészíteni az elhangzottakat, mielőtt megadjuk, átadjuk a szót az Európai Bizottság nagyra becsült képviselőinek? Ha szeretné, akkor öné a szó. Köszönöm nagyon gyorsan. Köszönöm szépen az összes hozzájárulást. Látom, hogy gyümölcsöző lesz majd ez az eszmecsere az árnyék hiszen ez egy véleményem szerint nagyon fontos dosszié. Mire van szükségünk? A bizottság részéről pontosításra részben mások is megemlítették ezt. Én azt mondom, hogy Értem az eredeti szándékot és azokat a korlátokat is, meg között a bizottsági javaslatot közé tették. Jeleznék viszont valamit. A bizottság különböző képviselőivel tárgyalva azt látom, hogy a rendelet vagy rendeletnek bizonyos részeit olyan kérdések, amelyeket a tagállami statisztikai hivatalok szakértőivel már megbeszéltek. Kérem, igaz, igazolja ezt vissza, nem az van, hogy aztán majd később kell még velük is beszélni. Az én elsődleges aggályom egyelőre az, hogy hogyan tudjuk majd meghatározni a politikai szabályozói és a technikai kérdéseket. Bizonyos részleteket kell majd finomra hangolnunk a parlamenti javaslat miatt is. Tulajdonképpen a kollégám, aki most elment, fontos kérdést tett fel, a delegált jogi aktusok hogyan fogják megoldani ezeket a problémákat? E- meg fogják kapni hamarosan a jelentéstervezetet is az előadóknak hamar eljutatom. Most készítjük ezt, de ezért magáról a tervezetről túl korai lenne éppen emiatt beszélni. Viszont az eredeti szándékot, célt értem, osztom a kollégáimhoz hasonlóan. És ezért én úgy érzem, hogy egy nagyon hasznos gyakorlat lesz majd a dosszié kapcsán. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor most megadom a szót Galogoé úrnak, aki a Szociális Statisztikák igazgatója. Belevágna-e? Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen. Miért jött létre a rendelet? Azért meg megbízható és időszerű szociális adato- statisztikai adatokat kell gyűjtenünk. Ezek fontosak az Európai Szepeszter, az Európa 2020 és a szociális menetrend szempontjából. Ezek számára. Egyre inkább növekszik az információ cserére vonatkozó kérelmek száma a növekedéssel, foglalkoztatáshoz való hozzáféréssel, szegénységgel, egyenlőtlenséggel, az oktatással, képzettséggel, beleértve a digitális képességeket is, egészségügy, szociális védelem és jólét kérdéseivel kapcsolatban tesznek fel kérdéseket. Nyilván a választ időszerű statisztikai adatokkal kell megtámogatni. Igen, imáron jó néhány éve, tagállami statisztikai hivatalokkal együttműködünk, azon dolgozunk, hogy korszerűsítsük a statisztikát, azért, hogy ezeknek a kihívásoknak meg lehessen felelni. Szeretnék néhány területre kitérni, a jövőről beszélnék. Először is, ami a rendeltervezetet illeti, melyről ma itt beszélünk, az első keretrendelet ugyanis három rendeletünk lesz majd. Ez a felmérésekre vonatkozik, a második rendelet a lakosságra és a lakhatásra vonatkozik, a harma, és van egy harmadik keretrendeletünk is, amely majd később születik meg. Ez olyan adatokra vonatkozik, amelyek közigazgatással kapcsolatosak, közigazgatási adatok, e, egészséggel, oktatással, szociális védelemmel kapcsolatosak gyakorlati okokból kifolyólag választottuk ezt a fokozatos megközelítést. Természetesen a korszerűsítés folyamatában erre így figyelünk oda külön-külön, de aztán végül átfogó statisztikai mm, bázist, a keretet jelentenek. Azért a felmérésekkel kezdjük, mert ezt tekintjük a legígéretesebbnek az integráció szempontjából és a helyzet javulása szempontjából is. Másodszorban szeretném kihangsúlyozni azt is, hogy való igaz, ez a rendelet egyszerűsít. Olyan értelemben, hogy me- hét meglévő agyagyűjtési módszert hoz egy tető alá. Azok az adatok, amelyek rendelkezésre állnak, elérhetőek lesznek, a, és növelni fogjuk ezek az adatokat. Növelni fogjuk a felméréseket is, a felmérések számát azért, hogy a több dimenziót átívelő kérdés, mint például az oktatás, egészségügy, stb. területet átfogó kérdéseket jobban meg tudjuk vizsgálni az olyan területeket, ahol például a lakhatás, lakhatást érintő területek, fogyasztást érintő területek, jólétet érintő területeket együtt vizsgáljuk. Harmadsorban. Itt van még az időtényező. A referencia időszakot követő a referencia időszak végétől szemtött két év múlva áll rendelkezésre az a kapcsolatos eredmény. Szeretnénk drasztikusan lecsökkenteni ezt az időt azért, hogy meglegyenek ezek az adatok már az európai szemeszter indulásakor, hogy az európai szemeszter céljaira ezeket fel lehessen használni. Negyedsorban természetesen tudatában vagyunk annak is, hogy ez költségeket jelent a tagállamokra, és a válaszadók számára további terhet ezért a rendeletben szerepelnek olyan rendelkezések, amelyek ezekkel a problémákkal foglalkoznak a modern adatgyűjtési eszközöket szeretnénk megvizsgálni, a közigazgatási adatforrásokat figyelembe vesszük, belevéve a big data-kat is, a modellezést, és emellett rögzített, fix, átlátható költségforrásokat határoztunk meg. Például arra vonatkozóan, hogy mekkora lehet a minta nagysága, valamint a határidő az adat átadás határide, és milyen rendszerességgel kell az adatokat küldeni. Van valami, ami számunkra nagyon fontos, a rugalmasságról beszélek. Olyan keretet szeretnénk kiépíteni, amely sok évig szolgál majd. Új, felbukkanó és gyorsan változó igényekkel állunk szemben, ezekre kívánunk odafigyelni ezzel. Mit jelent ez? Nem megyünk túl, túlzottan részletekbe a rendeletben. Sőt, inkább általánosan fogalmazunk azok a témákkal kapcsolatban, amelyeket az adatgyűjtés során le kell fedni, aztán a részleteket, a változókat a technikai szintre bízók. Ez is mutatja, világosan elkülöníti a politikai és a technikai szinteket egymástól. A jogalkotónak meg kell neveznie azokat a témákat, amelyeket le kell fednie a rendeletnek. A döntéshozók pedig megvitatva ezeket kiválasztják azokat a témákat, amelyek reprezentatívok. A rugalmasság tekintetében, mely megjelenik a rendeletben, felhatalmazáson alapuló, valamint végrehajtási jogi aktusokat irányozunk elő az intézményi megállapodás értelmében. Az összehasonlíthatóság is nagyon fontos kérdés a számunkra az időtényező mellett. Időben összehasonlítható adatokra van szükség, egy sor lépést irányozunk elő a nemzeti statisztikai hivatalokkal, ezt meg is fogjuk beszélni, és az adatoknak országok között is összehasonlíthatóaknak kell lenniük. Az eredményre összpontosítunk a jogszabályokban. Azt nézzük meg, hogy milyen adatokat szeretnénk összegyűjteni, és a tagállamokra bízzuk azt, hogy milyen inputot használnak fel ahhoz, hogy kiértekeljék a témákat és megadják az adatokat. De világosan el kell mondanom itt azt is, hogy ami a foglalkoztatási és a munkanélküliségi adatokat illeti, gondosan elemeztük a helyzetet, és ez azt mutatja, hogy rendkívül fontos a harmonizált megközelítés a kérdések sorrendje tekintetében. nagyon sok tagállam úgy gondolja, hogy harmonizálni kellene a kérdések sorrendjét a kérdőívekben. Azért, hogy össze lehessen hasonlítani az adatokat. Ha ez azt követeli meg tőlünk, hogy harmonizáljunk bizonyos komponenseket a kérdőívben, akkor ebbe az irányba lépünk majd. A rendelben, a rendeletben van egy finanszírozással kapcsolatos rendelkezés is, segítünk a tagállamokon, hogy képíthessék a megközelítéssel kapcsolatban szükséges struktúrát, és hogy emellett kísérleti projekteket is le tudjanak bonyolítani, hogy végül a megfelelő módszertant alkalmazva tudjuk összegyűjteni az adatokat. Elnök asszony, szorosan szeretnénk együttműködni az Európai Parlamenttel ebben a fontos témában. És nagyon nagy örömmel várjuk az önök kérdéseit, megjegyzéseit, magyarázatait, és ha szükség van, mi is megadunk minden magyarázatot. Ez a rendelet lehetővé teszi a számunkra, hogy jobb adatokkal támogassuk meg a jobb jogalkotói munkát. Ezért kérjük az önök támogatását ebben az erőfeszítésünkben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Ismét Meszerics úrnak, előadónknak adom vissza a szót. Van -e ezen a ponton még hozzáfűzni valója? Parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is köszönöm az Európai Bizottság prezentációját, ez elég világos volt. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy az Európai Parlament még visszatér majd erre a kérdésre. Köszönöm azt is, hogy megnyugtatott, hogy a modernizáció alapvetően nem kell, hogy meglepje a tanácsot, legalábbis az, az eredmény, nagyon remélem legalábbis, hogy nem lepi meg őket ez a végeredmény. Ami a részleteket illeti, vannak itt alapvetően apróbb kis problémák, amelyekről szerintem egy ponton majd beszélnünk kell az ügyben, hogy a delegált aktusokba pontosan mi kerülne be. az intézmény közi megállapodás alapelveit persze tiszteletben kell tartani, de vannak olyan részletek, amelyeket azt hiszem, hogy politikai szinten kellene majd tisztázni. Másodszorban, és ez is nagyon fontos, én alapvetően azt szeretném, hogyha sokkal jobb lenne az adat kezelés, főként, hogyha az adatokat sokkal átláthatóbban hoznák nyilvánosságra. Azt hiszem, hogy ez egy kulcsfontosságú kérdés főként ilyen felmérési adatok esetében, kivéve, hogyha a, ha módszerta nem teljesen átlátható, akkor nagyon nehéz az adatok megbízhatóságát igazából látni. És ha jól értem, akkor nem minden tagállam használná ugyanazt a keretet. Ezek olyan kérdések, amelyekről szerintem beszélnünk kell mindenképpen ez, itt európai szinten, már csak azért is, mert bizonyos mértékben hagyományvezéreltek ezek, de hát az új kérésekhez az kell, hogy körülbelül összevethető módszertan alapján született, nagyjából összevethető adatokkal rendelkezünk. A költségeket sem szabad figyelmen kívül hagyni, egy bizonyos ponton ezzel is kell majd foglalkoznunk. Végső soron valakinek meg kell majd adnia, biztosítania kell majd az egész folyamat során azt a minimális színvonalat, amit elvárhatunk. Most apró részletekben nem mennék, kollégáim teljesen érvényes felvetésekkel értek, például a periodicitás kérdésében, a nyilvánosságra hozatal igeltelt idő rövidülése, például, hogy hány, mennyi pénzt, energiát és ráfordított munkát igényel ez majd. Hát ez megint olyasmi, amit az zenék előadó üléseken kell, hogy majd egyeztessünk, majd még erre visszatérünk, de hát zárásképpen tényleg csak annyit hadd mondjak el, hogy üdvözlöm magát a rendelettervezetet, tisztában vagyok vele, hogy ez precedens értékű lesz, a további keretrendeletek szempontjából ugyanezzel a területre vonatkozóan, ezért nagyon remélem, hogy kollegiális szellemben tudunk majd együttműködni a szárnyékeladókkal. Köszönöm Pirinszki úrnak adom meg a szót, és aztán Lin Bajlennek, hogyha ez mindenki számára elfogadható. Köszönöm, elnök asszony. Érdemi hozzáfűzni való ezen a ponton nincsen egyetértek uh, Rich úrral, biztos vagyok benne, hogy produktív, konstruktív lesz az együttműködésünk. Boyd asszony, nekem sincs igazából sincs mit hozzáfűznem ezen a ponton, köszönöm. Madame Lauristin. Lauristin asszonyból próbálok kicsalni pár gondolatot. Én is azt hangsúlyoznám, hogy az Európai Social, European Social Survey nem tartozik az Eurostat rendszeréhez, nagyon sok jelzőszámmal, módszertannal, felméréssel dolgoznak. Évek alatt jól kipróbált módszertannal dolgoznak. Az adatbázishoz teljes hozzáférést kell biztosítani, remélem az Európai Bizottság nem adja figyelmen kívül ezt a, az igen fontos szakmai hátteret és tapasztalatot. Jó, mondja az elnök, az Eurostat lehet az utolsó szó. Uh, Szeretném üdvözölni uh, az elhangzottakat örömmel vettem. Támogatjuk a törekvést és a tervezetet. Az átláthatóság kérdése és a teljes tájékoztatás a metaadatokat illetően. Ezeket ki kell adni a minőségi információkkal együtt. Rendkívül fontos ez. Átláthatóság igen, nyilvánossá teszünk, akarunk minden adatot. A minőségbiztosítás rendszerének kérdése is nagyon közel áll hozzánk. Az összevethetésének két dimenziója van. Egyrészt a koncepciók, módszertanok egyeztetés harmonizálása az egyik, a másik egy erős minőségbiztosítási keret, amelyet alkalmazunk. Úgy, hogy a mindenki teljes mértékben átláthassa ezeket az aspektusokat. Ezeket tehát lejegyeztük, vettük, köszönöm. Köszönöm, hogy eljött, szerintem nagyon jó és gyümölcsöző eszmecsere áll mögöttünk. Abszolút összevethető a legutóbbi nagyon heves vitánkkal. Ez a mostani inkább gyümölcsöző volt. Köszönöm, hogy eljött. Zárjuk az ülést holnap folytatjuk a szakbizottság munkáját. Nagyon sok érdekes téma lesz. A máltai elnökség mutatkozik be három miniszterével, aztán a kiküldött munkaerő irányelv témája merül majd fel. Hát várom őket majd. Köszönöm.